utasítunk, és egy folyamatos követelés a burmai kormányjal szemben, hogy írják alá azt, hogy az ENSZ emberi jogi főmegbízottja nyithasson egy irodát, aztán az jogállamisággal foglalkoztak egy állásfoglalás keretében Oroszországban, elnyomó törvényeket alkalmaznak és önkényesen lépnek fel az orosz hatóságok, ami gyakran azhoz vezet, hogy zaklatják a civil szervezeteket, az aktivistákat, a kisebbségek képviselőit, és kifejezetten kifejeztük elégedetlenségünket és csalódottságunkat a nem kereskedelmi szervezetek oroszországi tevékenységének megakadályozása miatt, vagy nehe- megnehezítése miatt, és kérjük, hogy külföldi ügynökként ne regisztrálják a civil szervezeteket, a külföldi civil szervezeteket Oroszországban, és ezt kifejezetten elvárjuk. Aggodalmunkat fejeztük ki a politikai büntető eljárások miatt, és zaklatás emberről is, is előfordul. A Solovski, a Politovszki, a Magnitsky esetek is előfordultak, amelyek tragikus véget értek. Ezt egyébként már itt a DROA szakbizottságban májusban megvitattuk. Aztán EU külföldi következtetések kívánunk elfogadni Oroszországgal kapcsolatban, hogy biztosítsuk azt a támogatást, és védjük az emberi jogokat, és az EU tagállamokat és EU intézményeket. Kötelezzük arra, hogy megfelelő mértékben foglalkozzanak Oroszország az emberi jogokkal. Egy másik sürgősségi ügy, amivel majd később még beszélek, amikor más témákat felvetünk egyéb fejlemények. Találkoztam egyébként egy sor újságíróval egy újságírói szemináriumon, amit az Európai Parlament sajtószolgálata készített az EU intézmények szerepéről, a szólás szabadság a demokrácia erősítésében az arab tavasz során, és egy élénk vita alakult ott ki, azt hiszem több mint két órán keresztül folyt ez. Mit teszünk és mit gondolnak ők, hogy tennünk kellene? A 11. interparlamentáris ülés az Európai Parlament és a Szaudi-Arábia a Sura között ez egy rendkívül érdekes volt, érdekes találkozó megint egyszer, az emberi jogok témájában számos ügyet felvetettünk, és érdekes példa volt, hogy az a parlamenti munkában hogyan tudjuk az emberi jogi dolgokat figyelembe venni, és hát hogyan tudjuk ezt bevonni a nemzetközi együttműködésbe, az interparlamentes együttműködésbe. Az AFED szakbizottságban egy Szaudarábiával foglalkozó jelentés készül, és a szaudarábiai igazságügyminiszter látogatását készítjük elő. Egyébként hosszas vitát folytattunk vele az Assúra képviselők és a miniszter úrral folytatott vita tényleg őszinte volt a jogállamiságról, amikor az emberi jogok kerülnek szoba Szaudarábiában. Mm, különböző téma felmerült még, és azt gondolom, hogy folytatnunk kellene ezt a munkát, előkészítjük a jelentést, és meg kell ragadni az alkalmat, hogy itt, de Szaudarábiában is folytassuk a vitát. Volt egy találkozóm egyébként az Omani Nemzeti Emberi Jogi Bizottsággal, Muszálem El Masani úrral, aki a külügyi bizottság elnöke egyébként az Szociális Bizottság, Szakbizottság eh, alelnöke is, és megfelelő pozícióban van az Ománi Nemzeti Parlamentben is, és azt kell, hogy mondjam, Sauda Ali al-Jabri is elkísérte őt, aki az Ománi Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot képviselte, és nagy benyomást tett rám, hogy milyen aktív ez a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság, és milyen sok eh, sikert, mennyire sikeresen léptek fel a tudatosításban, de hát vannak persze problémás területek is, mint például a szólásszabadság, illetve a vándor munkavállalók helyzete. És nagyon érdekes volt vé, véleményt cserélni velük, és remélem az összes intézmény és itt a parlamentben, a bizottságban is hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő segítséget nyújtsunk a Nemzeti Emberi Jogi Intézménynek. Találkoztam egyébként a Nemzetközi Büntető Bíróság új vezetőjével. Ő számos bíróságon dolgozott, ahol háborús bűnöket vizsgáltak. Láttuk, hogy mennyire korlátozott az ICC forrás, pénzügyi forrásainak kerete, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy erősítsük az együttműködést a bírósággal, mindenek a tanúvédelem és a büntetések végrehajtása területén Egyébként a napi rendünkön később meg fogjuk vitatni, hogy a Korjőr és az ICC mit, milyen tevékenységet folytat. Egyébként találkoztam David Tolbert úrral, aki a nemzetközi Igazságszolgáltatási, tranzicionális igazságszolgáltatás vagy átmeneti igazságszolgáltatás bizottsággal foglalkozik. Itt hogyha megnézzük az emberi jogi cselekvési tervet az IIS-nél, akkor láthatjuk, hogy ez nagyon gyakran egy politikai keretben. És napirendre tűzök a találkozót egyébként. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy ez a tranzicionális igazságszolgáltatás hogyan működik. Nos, ennyit szerette volna az elnök közleményei keretében elmondani, és megnézzük a következő napi rendi pontot. Eszmecsere a keleti partnerség országainak emberi jogi helyzetéről. A mai napon megvizsgáljuk az emberi jogi helyzetet a partnerségi országokban, Fehér Oroszországra és Azerbajdzsánra fókuszálunk elsősorban. Egyéb országok esetében elmondhatom, hogy már többször megvitettük a helyzetet, például az AFET keretei között, a moldáviai helyzetet, az ukrán helyzetet is megvitattuk az AFET-ban, de szóba szóba került a moldáviai helyzet is, aztán más szakbizottságban is vitatják ezt, és azt hiszem, hogy éppen az elmúlt napokban ez aktív szerepet játszott. Volt egy meghallgatás egyébként a moldovai delegáció vagy misszió vezetővel. Tehát, mint mondtam, Belarusia és Azerbajdzsán a következő pont. Azt hiszem, Fehér Oroszországgal kezdjük. Ez itt gyakran szerepel az emberi jogi napirendünkön. Az EU-nak van egy idevágó szakpolitikája, Országgal szemben egy kritikus részvételre törekszünk, adott esetben szankciók alkalmazására, az ország emberi jogi helyzetét vizsgáljuk, miközben támogatni szeretnénk a civil társadalmat a párbeszéd keretei között, hogy modernizálni tudjuk Fehér Oroszországot, és elősegítsük a kapcsolatok erősítését az Európai Unióval. Az Európai Unió folyamatosan követeli, hogy engedjék szabadon azonnal is rehabilitálják a politikai letartóztattakat, és hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ellenzék és a civil társadalom zaklatásának vége kell lennie, és az elnyomó politikát meg kell szüntetni. Na külügyi bizottságunkban azon folyik a munka, hogy az EU szakpolitikáit kialakítsuk Fehér Oroszország vonatkozásában. Palikis eh, úr az előadó ebben a témában, Litvánia részéről, és szeretettel köszöntöm itt körünkben, és szívesen meghallgatjuk részletes ismertetőjét, hogy hogy halad a jelentés. Aztán külön jelentés készítője van az ENSZ-nek Harecsi úr, foglalkozik ezzel a témával, Fehér Oroszország ügyében. Tavasszal találkoztunk, legutóbbi tavasz a Genfben, az Emberi Jogi Tanács keretei között. Nemrég bemutatta Genfben az Emberi Jogi Tanács előtt a jelentését, és szavaztak is róla egy állásfoglalással fogadtak el Fehér Oroszország vonatkozásában e, múlt héten, és a külön előadó fehér orosz mandátumát egy évvel meghosszabbították. Hogyha megnézzük a jelentést, illetve a következtetéseit, akkor az áll benne, hogy az emberi jogok megsértése szisztematikus módon továbbra is folyik. Különböző intézkedések formájában, és erről majd meghallgatjuk önt a részletek kapcsán Lady Ashtonnak, illetve Füle biztos úrnak köszönjük a nyilatkozatot, az utóbbi halálbüntetéseket elítélték. Múlt héten két halálbüntetést mondtak ki Fehér Oroszországban. Kezdjük azzal, hogy meghallgatjuk szakértőinket, illetve meghívott vendégeinket. Itt van körünkben. Tehát itt van körünkben eh, Vladimir Lepkovics, aki jogtanácsadóként dolgozik a Vieszna Emberi Jogi Központban. Lepkovics úr nagy tapasztalattal rendelkezik az emberi jogok terén, és sokat tud a fehér orosz emberi jogi helyzetről. Az emberi jogsértések áldozatait védi, és Lapkovics urat letartóztatták. Alex Bielicki úr, aki a Diászna elnöke, továbbra is börtönben van. Úgyhogy a politikai foglyok helyzetéről hallhatunk majd tőle, illetve a külön megbízott jelentésről, amelyet az ENSZ készít. Azután Elena Tomkácseva asszonyt szeretném köszönteni, aki a második ismertetőt tartja majd, ő pedig a jogi átmeneti központ nevű non-profit szervezetnek a kuratóriumi tagja. Az igazságszolgáltatás helyzetéről hallhatunk, illetve a civil társadalom, illetve az előzetes fogvatartás körülményeiről, az ezzel kapcsolatos jogszabályokról, valamint az ombudsmani hivatal eh, körüli helyzetről Fejr Oroszországban kérem, hogy erre is térjen ki. Lapkovics úr kap elsőként szót, és akik oroszul szeretnék követni a mondani valóját, kérem, hogy a hetes csatornán hallgassák a tolmácsolást. Lapkovics úr, tessék! Köszönöm, kedves kollégák! Oroszul kell beszélnem, mert különben nem tudnám magam megérteni, megértetni. E, a Viesna Emberi Jogi Központnak vagyok a képviselője, elnökünk négy és fél éves börtönbüntetését tölti, csak úgy, mint sok más politikai fogoly. Palecki úr jelentéséről fogok elsősorban beszélni, illetve a jelentés egyes elemeihez szeretnék hozzászólni. Először is az emberi jogi helyzetet ismertetném Fehér Oroszországban, mert erre is felkértek. Egy rendszerválság van, emberi jogi rendszerválság Fehér Oroszországban, amely egyre romló tendenciát mutat. Semmilyen haladásról, fejlődésről nem tudok beszámolni. 11 politikai foglyot tartunk nyilván az országban, és aggódunk amiatt, hogy éppen most készítenek elő Gajdukov úr ellen Vitexk városában egy politikai tárgyalást árulás vágyával akarják őt bíróság elé állítani. Jövő héten pedig már lehet, hogy 12 politikai fogolyról beszélhetünk, amennyiben őt is bebörtönzik vagy elítélik. Tehát eh, én arra számítok, hogy növekedni fog a politikai eh, foglyok száma. Emellett eh, kitérnék még arra a három halálos ítéletre is, amelyet a bíróságok az elmúlt néhány hónapban hoztak. Belarus továbbra is alkalmazza a halálbüntetést. Ebben az esetben sajnos azt látjuk, hogy eh, Palecki úr látogatása óta és a jelentés tervezet elkészítése óta felmerültek olyan elemek, amelyek módosító formájában be kellene, hogy kerüljenek. E, ez e, ilyen a három halálos ítélet, amelyet nem hajtottak még végre, de a bíróság kiszabta ezt a három halálos ítéletet. Emellett felhívnám a figyelmet az emberi jogi helyzetre, amelyet nehéz számszerűsíteni. Annyit elmondhatunk, hogy 200 embert állítottak bíróság elé politikai tevékenysége miatt, illetve azért bizonyos minőségi szempontokat is figyelembe kell venni, nevezetesen azt, hogy a belorusz polgárok részt vehetnek-e a közéletben, illetve szabad-e a sajtó, vagy lehet-e békésen tüntetni, elégedetlenséget kifejezni. 2011-ben módosították a rendezvényekről szóló törvényt, és gyakorlatilag ezzel betiltották a békés tömegrendezvényeket. A politikai jellegű Eh, engedélykérelmek, eh, ilyen szervezési engedélykérelmek 90%-át eh, elutasítják, megtiltják. Tehát évente mindössze két-három politikai jellegű demonstrációra kerülhet sor amennyiben összehasonlítjuk a 2011-es és 12-es adatokat, ahogy azt Palecki úr is megteszi ebben a jelentésében. Nos, ez még sajnos nem írja le igazán az emberi jogi helyzetet. 2011-ben eh, következett be ugyanis egy eh, komoly hatósági fellépés a 2010-es komoly demonstrációk után. Teljes félelem jellemzi az államot és eh, a társadalmat, valamint elnyomás, Eh, és ez teljes bénultságot, társadalmi bénul, bénultságot eh, okoz. A, a közelmúltban az elnyomás eh, enyhült, de nem azért, mert az állam meggondolta magát, vagy nem akar elnyomó intézkedéseket hozni, hanem egész egyszerűen sikerült már elnyomnia az ellenzéket, elüldöznie embereket. Jelenleg a közelmúltban már semmilyen nem kormányzati szervezetet nem jegyeztek be, politikai jellegű nem kormányzati szervezetet nem jegyeztek be Belarusban és elnyomják, fellépnek azokkal szemben, akik politikai szervezetekhez szeretnének csatlakozni, vagy azokban szerepet vállalni. Még most is látjuk, hogy az ellenzékkel szemben fellépnek. A Vietnam mozgalomtól például elvették a hivatalait, és Oleg Bilavski börtönbe került ők és mások is komoly nyomásnak vannak kitéve. 2012 2012-ről nem beszélhetünk úgy, mint egy olyan évről, ahol javult a politikai foglyok helyzete. Valójában 2012-ben a politikai foglyokra iszonyatos nyomás nehezetett. Starkiewicz volt elnökjelölt, a legutóbbi elnökválasztások elnökjelölt elnökjelöltje például egyre sanyarúbb börtön körülmények között engeti életét. Minden politikai fogolyra komoly nyomás nehezedik, sőt egyes esetekben embertelen bánásmód vagy akár kínzás erre utaló nyomokat is, eh, illetve vallomásokat hallottunk. Eh, vannak olyan politikai foglyok, akiknek nem engedélyezik eh, a látogatókat, nem engedélyeznek csomagot vagy küldeményt. Ugyanilyen szankciókat alkalmaztak más politikai foglyokkal szemben. 2012-ben az egyik szabadon bocsátott politikai fogoly, akinek Lukashenko eh, eh, eh, kegyelmet adott, Vasili Parfenko később három hónap börtönbüntetést kapott, amelyet egyébként letöltött. Ezt a, ezt a börtönbüntetést egyértelműen annak lehet betudni, hogy szabadulása után is folytatta politikai tevékenységét. Állandó megfigyelés alatt tartotta ezt a fiatal aktivistát a belarusz rendőrség. És eh, azzal fenyegették, hogy visszakerül a börtönbe. Ezek a tények is igazolják a romló emberi jogi helyzetet. Palecki úr a jelentésében két dolgot említ. Először is felhívnám a figyelmet arra, hogy a jelentés célja a jelentés szerint is a Fejrországszággal ápolt kapcsolatok javítása. A célkitűzés az szerintem az emberi jogi helyzet javítása kell, hogy legyen, nem pedig a belorosz állami tisztviselőkkel való kapcsolatok javítása. Ez két nagyon különböző hangsúly, és emellett még egy másik dolgot emelnék ki, ami Lukasenkóval kapcsolatos. 2011-ben 50 ember tartóztattak le, és még mindig 11 politikai foglyot tartanak fogva ő az Európai Parlament számos követelését semmibe vette. Mindenképpen az egyik alapvető követelés Lukasenkóval szemben az kell, hogy legyen, hogy engedje szabadon az összes politikai foglyot. Utána lehet szó párbeszédről. Meg kell változtatni a büntető törvénykönyvet, és különösen a 130-as cikk első bekezdését, valamint meg kell változtatni a változtatási rendszert is. Ezek súlyos kérdések. Ezeket a követeléseket kell megfogalmazni az Európai Parlamentnek, tehát e, ezek túlmennek ezek a követelések a politikai foglyok szabadonbocsátásán, és e, ennek függvényévé kell tenni a szankciók feloldását. Köszönjük, uram! Most pedig Cseva asszony következik. Köszönöm. Уважаемая госпожа председатель, э, дамы и господа. <clears throat> Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy részt vehetek itt a szakbizottsági meghallgatásokon. Azzal szeretném kezdeni, hogy osztom a helyzetértékelést, amelyet kollégámtól, Lapkovics úrtól hallhattak. És hogy elkerüljem az ismétléseket. Az ismertetőmet arra szeretném alapozni, hogy hogyan látjuk a lehetséges kapcsolattartást, az interakciót a fehér orosz civil társadalommal, illetve az emberi jogi szervezetekkel, és ennek a mechanizmusát hogyan képzeljük el. Nem túl sok ilyen mechanizmus létezik, de van egy szűkörű eszközkészlet, amelyet hatékonyabban, eredményesebben is alkalmazhatunk. És ez oda vezethet, hogy a fehér orosz emberi jogi állapotok javulnak. Jelenleg a helyzetkép a következő. Két nagy tényező működik, Hárás úr jelentésére, a társadalmadó jelentésére utalok most aki az ENSZ társ előadója Fehér Oroszország ügyében, illetve az emberi jogi helyzetről szóló jelentésre, amelyet Háres úr készít. Néhány technikai tévedés ellenére ez a jelentés, illetve az abban megfogalmazott vélemények, ezeket osztják a fehér orosz emberi jogi szervezetek nagyobb részben az emberi jogi helyzet vonatkozásában, illetve hogy milyen intézkedéseket kellene foganatosítani a nemzetközi értékelés alapján. És van egy második folyamat is, amely zajlik. Előkészület alatt áll egy országértékelő eh, dokumentum ennél a szervezetnél. Palecki úr jelentéséről eh, beszélek most. És szeretném jelezni, hogy Palecki úr jelentés tervezete nagyon komoly nyilvános vitát eredményezett az emberi jogi szervezetek között Fehér Oroszországban. Annak dacára, hogy vannak olyan tételek, amelyeket a Fehér Orosz emberi jogi szervezetek keményen kritizálnak, Palecki szór jelentésért nagyon hálásak vagyunk, mert nyíltan szól vitás területekről, kérdésekről, és nyitott a kritikák irányába amelyek elhangzottak a fehér orosz emberi jogi szervezetek részéről. Tehát ez a két alap tényezője a jelenlegi helyzetnek. Egyrészt itt két olyan fontos összetevőről van szó, amelyek kritikusan tekintendők a fehér orosz emberi jogi állapotok fényében. Módszeresen értékelik a fehér orosz emberi jogi eh, helyzetet a 2010-es helyzethez képest, ezzel összevetve a jelenlegi helyzetet. Én úgy gondolom, hogy a 2010 decemberi állapot nem megfelelő összehasonlítási alap, mert 53 politikai foglyot tartottak 2010 decemberében, fogva ez nem lett kiindulási alap a mai helyzethez képest. Nem mondhatjuk, hogy ma csak 11 politikai fogoly van, tehát javult Fehér Oroszországban az emberi jogi helyzet. Ez egy téves, hibás logika. Hogyha ebben a fényben nézzük a fehér orosz emberi jogi helyzetet, ezt a megközelítést alkalmazzuk, tehát a kiindulási pontként 2010. decemberét alkalmazva, akkor ez módszertanilag helytelen. Ez az első kritika a Paleszki szúri jelentése kapcsán, a második pedig attól tartok, hogy hosszasan keringhetünk a témák körül, mert két lobby irányvonal is irányul erre nemzetközi szintéren. Ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, ezek az aggályos ügyek. Az egyik kérdés, hogy az Európai Unió szakpolitikája. Milyen mértékben képes elmozdulni, illetve a fehér orosz kormányjal való együttműködés a politikai foglyok helyzetét mennyiben képes javítani tisztában vagyok azzal, hogy itt új szempontokat nem hozok ebbe a vitába, de a lehetőséget mégis szeretném arra felhasználni, hogy egyfajta szintézises nézetet alkossak az fehér orosz emberi jogi munkáról, illetve helyzetről, és hogy hogyan tudunk változást elérni. Mert az emberi jogi szervezetek fő célja, illetve a munkának a lényege erre irányul a korábbi európai korlátozások a fehér orosz kormány kormány kapcsán, ameddig minden politikai foglyot szabadon nem bocsátanak, az úgy is tekinthető, hogy politikai következetlenség volt a partnerek részéről. Tehát hadd ismételjem meg, a fehér orosz emberi jogi szervezetek egységes értékelése az, hogy nem beszélhetünk javulásról az emberi jogi helyzet kapcsán. Tehát az Európai Unió ezzel kapcsolatos döntései nem alapulhatnak arra a meglátásra, hogy mintha javult volna a helyzet. Tehát bővíthetőek a kapcsolatok Fehér Oroszországa. Úgyhogy ez nem lehet a kiindulási pont. Most rátérnék arra, hogy hogyan bővíthetjük az együttműködési lehetőségeket. Úgy gondoljuk, hogy Háres úr tevékenysége a megfelelő kiinduló pont, tehát Fehér Oroszországban az emberi jogi állapotok nyomon követése ennek alapján valósítható meg. Úgy gondolom, hogy továbbfejleszthetjük Hárestis úr jelentését, és hogyha közvetlen emberi jogi helyzet képforrásnak tekintjük az ő jelentését, akkor előre tudunk lépni. Hogyha továbbra is úgy gondoljuk, hogy a fehér orosz állapotokat Háresti úr megfelelő engedélyek birtokában végezhette, illetve hogyha a hatóságok megengedik neki, hogy hozzáférjen az információkhoz, akkor az egy nagy eredmény, előrelépés lenne. És mielőtt zárnám az ismertetésemet, a múlt heti állásfoglalás az ENSZ emberi jogi tanácsában, amelyet az emberi jogi szervezetek sürgettek Fehér Oroszországban, illetve a témavezetők sürgettek az ENSZ-nél. Egy külön jelentés készítő a véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozott, illetve egy másik témafelelős az emberi jogokkal, azután a kínzással egy harmadik, és a gyülekezési szabadsággal foglalkozó témavezető egy újabb szempontot hozott, és egy egész munkacsoport szentelt az idejét ennek a e, kérdésnek. És a nemzetközi kötelezettség vállalások fényében értékelték a fehér orosz helyzetet. De nekik lehetőségük van ellátogatni Fehér Oroszországba, és igénybe venni akár a hivatalos hatóságok segítségét is találkozhatnak a civil társadalom képviselőivel, hozzáférhetnek az információkhoz és az emberi jogot érintő konkrétumokhoz. Mindezek a munkacsoportok, illetve bizottságok, témafelelősök megkapták a lehetőséget, hogy a helyszínre látogassanak és adatot gyűjtsenek, ugyanakkor a fehér orosz kormány nem adott arra lehet Hát az egy nagyon komoly probléma, hogy a fehér orosz kormány nem biztosította a látogatás lehetőséget a fehér orosz köztársaságban. Nem látogathattak el ezek a témavezetők, témafelelősök. Tehát az ENSZ számára az lenne az előrelépés, hogyha ez megvalósulna. Az igazságszolgáltatás függetlenségével foglalkozó téma felelős, aki a jogászok, bírók függetlenségével foglalkozik, szintén nem kapott eh, hozzáférést, illetve lehetőséget az adatok megszerzéséhez. Arra lenne szükség, hogy az információkat frissítsük, ehhez el kell jutni Fehér Oroszországba, hozzá kell jutni az adatokhoz. A nemzetközi közösség által megfogalmazott kritikák a fehér orosz igazságszolgáltatás függetlenségét megkérdőjelezik, illetve a hatékonyságát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tom Csakeve asszony, úgy általában az ENSZ mechanizmusaival igen jól működünk együtt különböző emberi jogi kérdésben. Nyilvánvalóan konkrétan megkérdezte a különleges előadó témáját, beszámoló témáját, ezt megtehetjük, hogy kinevezünk egy ilyet, de az ENSZ irodával szemben, de itt találkozunk az ENSZ különleges beszámolójával. Blanlikis úr, az ön jelentése ismét szóba került és tartalmaz számos ajánlást. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, mert eh, sajnos a repülőm két óra múlva már indul. Mindenek előtt köszönöm szépen a Minszki vendégeknek ezt a őszinte és nyitott eh, értékelést. Értékelték a jelentésem első tervezetét, és örülök a ajánlásaiknak is. Köszönöm mindenekelőtt előtt jelenet Tomcsakovának szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, amelyeket elküldött nekem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a többségüket meg fogom jeleníteni a jelentésben. Aztán egy hat hónappal ezelőtt, amikor először foglalkoztam a jelentéssel, és ez egy mission impossible, egy lehetetlen küldetés tulajdonképpen, hiszen az elmúlt 19 évben, amióta Lukashenko hatalmon van, az Európai Parlament a rossz hírekre rendszeresen reagál, amely ugye letartóztatások voltak, zaklatás, nem tisztességes választások, stb. De nem született dokumentum, amely megpróbált volna válaszolni arra, hogy mit tegyünk, milyen stratégiát kellene kialakítanunk, hogy javítsunk a helyzeten. Andrei Horov eh, meggyőződésem, hogy el akart jönni, de most nincs itt. Oh, nagyon jó, örülök, hogy eljött. Az ön reakciójában az első tervezetemre megjegyez, megjegyzett egy néhány igen fontos dolgot, hogy Fehér Oroszországban annyira bonyolult a helyzet, nagyon nehéz ezt egy vagy akár három oldalon megjeleníteni, hogyha az összes kérdésre válaszolni akarunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kollégáimnak és nekem meg kell keresni a kivezető utat. Három lehetőségünk van erre. Egyrészt, hogy nem teszünk semmit, a szankciókat bevezettük, és azt mondjuk, hogy várunk. A második, hogy erősítjük a szankciókat, hogy a kemény vonalat viszünk tovább, akár bolykottáljuk a belarusz tisztviselőket is, és a harmadik, ami a legbonyolultabb akár, az az, hogyha politikai fogvatartottakat kiengednek, és reformokra sikerül rávenni őket, akkor elkezdjük a párbeszédet Belarusziával. Azt gondolom, hogy az az álláspont, amit itt mi bemutattunk az emberi jogi szervezeteknek, az egy fontos lépés, és Köszönjük szépen az együttműködést, és hát nagyon nehéz a helyzet. De azt látni kell, hogy az ellenzék nagyon nehéz helyzetben van náluk, és nagyon különböző véleményeket képvisel az ellenzék. Emlékszem, két héttel ezelőtt találkoztunk a Euronesz közgyűlése keretében a belorusz ellenzék képviselőivel, Többen voltak közülük, akik egymással nem álltak szóba, és akik különböző véleményeket képviseltek, egymást gyakran árulóként kezelik. Nem jó a helyzet. Ez azt jelenti, hogy nem volt lehetséges arra, nem volt lehetőségünk arra, hogy megszülessen az a dokumentum, amely mindenkit kielégített volna. Lefkovics úr is Okacseva asszony a két mai hozzászóló, és elmondta, hogy tényleg volt egy hiba a tervezetben, mert statisztikailag javult a helyzet ugyan, de gondoljunk csak arra, hogy mit sikerült elérni, és ha konkrétan vizsgáljuk, a helyzet összességében nem javult, ezt természetesen ki fogjuk javítani most pedig mintegy 300 módosítót kaptunk a jelentéshez, ami személyesen engem illetén 50-et terjesztettem be, a kollégáim is jelen vannak. Protasevics kolléga és Werner Schulz kolléga is jelen van, ők is egy sor módosított terjesztettek elő. Robert Rócsek kolléga, és az is ezt tette. Azt gondolom, jó a lehetőség, amit itt a civil társadalom Belarusziából kap, hogy megértsék, hogyan működik az Európai Parlament. Ez nem az én jelentésem, hanem 26 parlamenti képviselő jelentése ez. Ők módosítókat készítenek, és mi megnézzük, hogy az egyes frakciók valójában hogyan reagálnak ezekre a javaslatokra. Abban bízom egyébként, hogy itt van a kollégám Werner Schulz, nagyon jól ismeri a Wandeldurch Annäherung kifejezést, Wandeldurch Verflechtung, tehát a változás a közeledés révén, ami tehát ez azt jelenti, hogy találkozzunk, hogy eszmét cseréljünk, és így változanak a dolgok. Ez 40 évvel ezelőtti bonni politika volt, ott találták ki ezt a kifejezést, és, és nem csak a volt NDK-ban sikerült változásokat így elérni, hanem az egész szovjet tömbben, és nagyon nehéz bolykotálni, nem szóba állni valakivel, és azt mondani, hogy csak az ellenzék e, ezen részével beszélünk, vagy az emberi jogi képviselőkkel beszélünk, megtesszük, az ellenzékkel tárgyalunk, de ez a jelentés nem kizárólag az emberi jogról beszél. Az egy fontos dolog, de amiről itt beszélünk a jelentésben, a számos más dolog van, a politikai részek, gazdasági részek, és a jelentés fő vezérfonala, az az, hogy szem előtt tartjuk az emberi jogi helyzetet, de nyissuk meg a kapokat és ablakokat mindenhol, ahol kell, hogy találkozzunk az emberekkel, és a találkozók, a kontaktusok révén sok mindent el lehet érni. Például holnap a fehér orosz delegáció találkozik, és megvitatunk egy látogatást. Fontos az, hogy megvitassunk egy ottani látogatást? és ne menjünk Fehér Oroszországba? Lehet az, és itt is ülhetünk, beszélhetünk csak önökkel, megtehetjük ezt is. De az elmúlt 5-10 évben egyetlen delegáció volt csak, amely eljutott Minskbe. Hogyha sikerül eljutni Minskbe júliusban, akkor felvetjük a fontos kérdéseket, azokat is, amelyeket önök tesznek fel nekünk, hogy a fehér orosz hatóságokat rávegyük arra, hogy az enc jelentését vegyék komolyan, és hogy ők is eljussanak Fehér Oroszországba, és az emberi jogi szervezetek is. Ez nem olyan egyszerű. Mindenek előtt köszönöm még egyszer az önök hozzájárulását. Meg fogják találni az javaslataikat a végleges változatban is. Biztos vagyok abban, hogy ez így fog történni. Egy dolgot még szeretnék elmondani. Senki nek nincsen gyógyírja, varázsreceptje arra, hogy hogyan találjuk a megoldást. Csak egy gyümölcsöző vitában találjuk meg a kivezető ötöt, és biztosít, utat, és biztosíthatom önöket arra, hogy a kollégáim meg én is, és hát ez a bizonyos delegáció, amely talán eljut Minskbe, akkor mi kérni fogjuk, hogy politikai letartóztatokat, foglyokat is meglátogathassunk. Ez egy első számú prioritás az eljárás során. Sosem veszítjük szem elől a tényleges fehér orosz helyzetet, és sosem értek egyet európai politikusokkal, ha azt mondják, hogy Belorusszia elveszett Európa számára, koncentrálnunk kellene más országokra. Nem, éppen ezért jobban kell koncentrálni Fehér Oroszországra, és javítani kell a helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Palekis úr. Köszönöm mindenkinek, aki a fehér orosz jelentéssel foglalkozik. Úgy tudom, Werner Schulz egy workshopot szervez két órára, mint mondtam, ebéd után, ott a részletekkel foglalkoznak, majd én felszólítom, vagy megkérem önöket menjenek el erre a workshopra, mielőtt Azerbajdzsánra jutunk, Brender urat az EAS kelet-európai partnerséggel foglalkozó részlegének vezetőjét szeretném megkérni, hogy mondja el véleményét. Köszönöm szépen, igen, tisztelt panel résztvevők. Nagy megtiszteltetés számára, ha a külügyi szolgálat véleményét elmondja Belorussziával kapcsolatban, az emberi jogi helyzettel kapcsolatban, de már majdnem mindent elmondtak, amit én is el akartam mondani. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy osztjuk azt az értékelést, ami a ami azt jelenti, hogy sötét marad az emberi helyzet Fehér Oroszországban, sajnos ez így van és az új kritikus részvétel nagyon továbbra is eh, fontos marad. Mi nem akarjuk az, izo, az elszigetelést, mi azt akarjuk, hogy ott legyünk, hogy részt vegyünk a dolgokban, de ennek is megvannak a korlátai, addig, amíg az általános politikai helyzet nem javul az országban. És hát eh, tudjuk, hogy Fehér Oroszország eh, részese a multilaterális ellenőrzésnek a keleti partnerség keretében, ez számos partnert és a tagállamokat is érint, de a kétoldalú ellenőrzésekben nem vesz részt, és nem tárgyalunk arról Belorussziával, hogy egy új megállapodást írjunk alá, mint Törményországgal, Grúziával, Moldovával megteszek, vagy akár Azerbajdzsánnal is, sőt Ukrajnával be is lezártuk a tárgyalásokat. Ez azt jelenti, hogy nagyon kritikusak maradunk ezen a területen, hiszen mindenképpen változásra van szükség az országban Egészen röviden azt is szeretném elmondani, hogy valóban nagy aggájjal figyeltük az új halálos büntet, halálbüntetéseket, állásfoglalást adtunk ki ezzel kapcsolatban a főképviselő keresztül, és a Hálásti úr, a különleges előadó is élvezi a teljes támogatásunkat, amikor arról van szó, hogy a belorusz hatóságokkal ö, igyekezzünk eredményt elérni az emberi jogi témákban, mindenek előtt olyan területeken, ahol Belorusszia azért haladást is ö, tud mutatni most pedig fontos része a megközelítésünknek az a restriktív intézkedés, a szigorító intézkedés, amiket már alkalmazunk. Önök is tudjuk, hogy befagyasztottunk összegeket, egy sor emberre is utazási tilalmat vezettünk be egy sor tisztviselővel kapcsolatban, és természetesen nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan látjuk a kivezető utat, hogyan menjünk tovább azt gondolom, hogy a kritikus részvétel politikája rendkívül fontos. Az európai kritikus elkötelezettség kérdése azt jelenti, hogy a civil, társadalom, civil társadalommal együttműködünk, azért szeretném egyértelműen elmondani, hogy önök erősítették a civil társadalommal az együttműködés, ez egy nagyon fontos dimenziója a munkánknak. Egyszerűen azt mondani, hogy, hogy erősítjük az együttműködést a civil társadalommal. A finanszírozásban hatszorosra nőtt, és több mint 13-12 millió eurót sikerült 2011-ben, 2012-ben erre fordítani, és további összedieket biztosítunk a civil társadalomnak, nyelvtanfolyamokat, stb. igyekszünk lehetővé tenni. Az emberek találkozása, továbbra is nagyon fontos a Belarushoz fűződő kapcsolatunkban, de a civil társadalomban talommal együttműködünk, az azt jelenti, hogy párbeszédet alakítsunk ki, igyekszünk egymást megérteni, szeretnénk megvitatni, mi a helyzet a civil társadalom képviselőivel, milyen reformlépéseket lehetne bevezetni Belorussziában a reform érdekében, nagyon fontos eredményeket is sikerült elérni, de összességében ez korlátozza a munka eredményességét is. Tehát valamikor eljutunk oda, hogy a kormányjal is, is együtt kéne működnünk, de ezt alaposan meg kell vizsgálni, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán mennyire engedjük be ebbe a folyamatba a kormányt. Összességében tehát szeretném elmondani, szeretnénk továbbra is együttműködni, Belorussziával szeretnénk javítani a kapcsolatunkat, feltéve azonban, hogy Belorusszia a helyes irányba indul el, ami pedig a kétoldalú kapcsolatokat illeti, hogy hogyan haladjon tovább az együttműködés, itt az, az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia elveit tartjuk szem előtt. Köszönöm, köszönöm szépen, Brender úr! Úgy gondolom, hogy önök ketten, akik különböző szervezeteket képviselnek, nyilván a parlamenttel továbbra is kapcsolatban maradnak, nem csak a jelen jelentés kapcsán, hanem továbbra is. Azerbajcsán a következő pontunk. Elmúlt héten állásfoglalást fogadtunk el Mamadov ügyel kapcsolatban és szeretnék emlékeztetni arra, hogy vizsgáljuk az ország emberi jogi helyzetét, és az Európai Unióval tárgyalások folynak a társasási megállapodással kapcsolatban. Itt természetesen a demokrácia és a jogállamiság elvei rendkívül fontosak a tárgyalások során és az állásfoglalásban felszólítottunk arra, hogy Barroso úr vesse fel a következő találkozón Aliyev elnök úrral az emberi jogi kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak bennünket. Most lehetőségünk van arra, hogy megnézzük a More for More elvének hasznosulását az Európai Unió szomszédsági politikájában és nézzük meg, hogy elkötelezettségének mennyiben tesz eleget Azerbajdzsán. Vannak a körünkben szakértők, Laila Yunus van közöttünk az egyik vezető emberi jogi emberi jogvédő és Azerbajdzsánban a munkájában az emberi jogot megsértőkkel szemben lép fel, és egy sor zaklatásnak lett kitéve, például az épületeit is, vagy a helyiségeiket is tör, tönkretették. Florian Erninger, a Human House Foundation Genfi szervezetnek az jogásza, más nem kormány szervezetekhez hasonlóan be kellett csuknia az irodájuk, be kellett csukniuk az irodájukat Azerbajdzsánban az elnöki utasítás alapján. Most pedig megadom a szót Júnusz kolléganő, vagy Júnusz asszonynak parancsoljon. Köszönöm. Én is méltányolom az, ezt a lehetőséget. Ismertethetem a helyzetet eh, hazámban. Ami Fehér Oroszországban történik, ott a helyzet elég világos. Azerbajdzsán eh, szintén eh, hasonló helyzetben van. Ugyanakkor a nemzetközi közösség teljesen más, hogy áll az azerbajdzsáni eseményekhez. A Béke és Demokrácia Központ, amelyben én 95 eh, óta részt veszek, tartja számom a politikai foglyokat, ebből 86 van, tehát 86 politikai fogoly eh, van Azerbajdzsánban, illetve eh, mi egyeztük azt is föl, hogy hányan haltak meg a eh, erőszak miatt. Mi Azerbajdzsán hogyan készül fel Azerbajdzsán a, a hamarosan bekövetkező választásokra? Kikapcsolódott a mikrofonja a hölgynek. Ö, Folytatjuk. Tehát 2005 óta Azerbajcsán fővárosának hatóságai a városon belül minden demonstrációt betiltottak, emellett vidéken sem lehet nyilvános helyen találkozni. A rendőrség fellép az ilyen tüntetések és gyülekezések ellen. 2013-ban a választások előtt, a választási kampány előtt elmondhatjuk, hogy kvázi szükségállapot uralkodik Azerbajdzsánban. E, civil szervezeteket, politikai pártokat, e, azok rendezvényeit tiltják be. Nem csak szabadtéri rendezvényeket nem tarthatnak, hanem zárt területen sem e, találkozhatnak. Vegyük például a saját példánkat. Mi magunk sem tudtunk hét hotelben próbálkozni, találkoztunk, egyszer sem kaptunk üléstermet. Azt hallottuk a hotel hogy egy fekete lista alapján dolgoznak. A minisztérium kiadott a hoteleknek egy jegyzéket, mely szervezeteknek nem szabad bérbeadni rendezvényközpontokat. Annak idején szovjet időkben magállakásokban, konyhákban kellett találkoznunk, hasonló a helyzet most is eh, saját lakásukban kell találkozniuk az emberi jogi eh, jogvédőknek. Eh, ott is előfordult, most is előfordul, hogy kiszivárog, hogy ilyen ülést tartanak, akkor a rendőrség ott megjelenik. A helyzet valójában rosszabb, mint szovjet időkben amikor a politikusokról, az ellenzék tagjairól beszélünk, ők gyakorlatilag kiárási tilalom hatája alatt vannak, a főváros nem hagyhatják el. Június 15-én a néppárt aktivistái az ország nyugati részére szerettek volna utazni, a rendőrök elfogták őket és visszaszállították Bakuba. Az ellenzéki szervezetek szervezetek aktivistái nem mozoghatnak szabadon a kországban. Az országban február 4-én eh, történt egy látogatás, eh, egy ellenzéki politikus eh, Muszavad párt, alelnök, Muszavad párt alelnöke nek sikerült látogatást tenni. A Magmadov úr eh, pedig, mint önök is tudják, eh, börtönben van, eh, illetve eljárás alá vonták. Ezzel kapcsolatban született egy állásfoglalás Strasbourgban. Lázítással vádolják ezt a politikust itt a választások előtt. Látjuk, hogy a fiatalokra is kiterjed az elnyomás. Március 7-én aktivistákat tartóztattak le, ezek ifjúsági aktivisták, van köztük olyan, aki csak 17 éves, ügyvédek, szülők nem lehettek jelen a kihallgatásaik során. A nap végére márciusban. Tehát ez a három fiatal beismerő vallomást tett. Ezeket a beismerő vallomásokat a tévé közvetített el, sem tudom képzelni, milyen eszközökkel vették rá ezeket a fiatalokat arra, hogy ilyesmit valljanak be. A kamerában nem mertek nézni, mindegyiküket, mindegyiküket beismerő vallomás megtételére kényszerítettek. Azt kellett bevallaniuk, hogy március 15-ére tüntetést szerveztek, ahol molotov koktélokat akartak használni, illetve drogot akartak terjeszteni. A szülők egyébként később azt mondták, hogy a házukban fellelt molotov koktélokat maguk a rendőrök helyezték el ott. hét nappal később bezárták az egyetlen szabadszellemiségű egyetemet. Ez volt az egyetlen olyan hely, ahol eh, filozófiáról, történelemről eh, lehetett eh, szabadon beszélni. És akkor, amikor ezt meg, jelenleg tíz fiatal aktivista áll eljárás alatt, Május 17-én egy fiatal aktivista egy videó klipet tett fel az internetre, amely kritizálja a rezsimet, 5 év börtönt kapott a BTK alapján azok, akiket politikai okokból letartóztattak, általában azzal is megvádolják, hogy illegálisan fegyvert tartanak. A szankciók egyre keményebbé válnak. Immár 12 éves börtönbüntetésekről is beszélünk. Egyértelmű, hogy nem akarják, hogy a fiatalok élvezhessék az egyesülés szabadságát, illetve a gyülekezési szabadságot. Nyilvánvaló, hogy ezek fontos szabadságjogok, különösen egy elnökválasztási évben több eh, tucat újságírót eh, ítéltek el kritikus cikkeik és eh, riportjaik miatt. Hatan ezek közül már el is lettek ítélve, ezek közül az egyik újságírót kilenc év börtönre ítéltek. Különösen súlyos az elnyomása azoknak az újságíróknak, akik egyben emberi jogi területen is aktívak. Amennyiben ezek az emberek etnikai kisebbséghez is tartoznak, akkor tíz év börtönt is kaphatnak. Mahmedov úr például a főszerkesztője az egyetlen olyan újságnak, amely halis nyelven jelenik meg, és őt is drogterjesztéssel, illetve etnikai gyűlöletkeltéssel vádolták. Egy másik emberi jogi aktivistát tíz év börtönre ítéltek, majd a börtönben halára kínozták. Két fiát is megölték, tehát egy egész családot kiírtottak a hatóságok. a sajtószabadság elleni és a sajtó elleni támadás, az internet kriminalizálása szintén folytatódik. Ez egy új jelenség. Az elnök aláírt egy új nyilatkozatot, egy új rendeletet, amely az interneten elkövetett rágalmazást szándékozik büntetni, ez megint csak ahhoz fog hozzájárulni, hogy egyre több ember, és főleg fiatalok kerülnek akár hat évre is börtönbe, például akkor, hogyha lájkolják a Facebookon a nem megfelelő tartalmakat. Beszélnék még a hívők üldözéséről a lakosság 95%-a Mohamedám, A hívők üldöztetése radikalizálódáshoz vezet. Ezek egyszerű emberek, akik eh, éppenséggel hívők, de a kínzások, a nemi erőszak hatására egyre radikálisabb vallási nézeteket vallanak közülük egyesek. Számos alkalommal indítottak eljárást eh, hívők ellen 256 eh, különböző vallási közösségekhez tartozó személyt, illetve iszlámpártok aktivistáit eh, helyezték eljárás alá. 79 személy ebből a 256-ból teljes bizonyossággal abszolút ártatlan ezek eh, közül, az emberek közül néhányan a fogvatartás alatt eh, kínzás következtében meghaltak előzetes letartóztatásuk időszakában. Egyesek közülük eh, szintén kritikus állapotban fekszenek kórházban, felépülésükre nem sok remény van. Mint ahogy mondtam, 79-en a 256-ból teljesen nyilvánvalóan ártatlanok, 33 e, személyt pedig már végleges börtönbüntetéssel is e, sújtottak, e, jogerős börtönbüntetéssel. Nagyon nehéz azonban adatokat szerezni ezekről az ügyekről, mert a bíróságok titokban tárgyalják ezeket az ügyeket, és általában csak a tárgyalás után szerzünk tudomást az ítéletekről. Kérem önöket, hogy Aliyev elnök június 17-i nyilatkozatát olvassák el. Azt mondta, hogy nagyon sok belső ellenség van az országban. Ez azt jelenti, hogy még inkább fokozni fogják az üldöztetést, illetve az üldözést, illetve az elnyomást Azerbajdzsánban Nyilvánvaló, hogy a választásokon csalásra lehet számítani, elképesztő mértékű választási csalásra kell számítanunk. azt gondolom, hogy lehetséges azonosítani azokat a személyeket, akiket szankció alá kell vonni. Nyilván azokra gondolok, akik részt vesznek a kínzásokban, illetve az üldözésben. Köszönöm a figyelmet. Madame Yunus, it is quite a a very dark picture. Köszönöm, elnök asszony, ön egy nagyon sötét képet festett fel Yunus asszony, de igaz, de igaz, mondja Yunus asszony. Nem, nem kérdőjeleztem meg, hogy igaz, amit mondott. Erminger úr, önnek most az a nehéz feladat jut, hogy itt a téma lezárásaként, mert kezdünk kifutni az időből, szóljon hozzá. A vitára nem nagyon van lehetőségünk, a tolmácsok eh, beleegyeztek, hogy 10 perccel később, 10 percet még maradjanak. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Sötét a helyzet Azerbajdzsánban, de az ismertető, amit itt hallottunk, egy olyan országról szól, ahol a forgóhajtó politikáját követik, önkényesen fogva tartják az emberi jogi aktivistákat, az újságíróktól kezdve sok mindenkit el kell látogatni a börtönbe, hogyha meg akarunk ismerkedni a helyzettel. És nem arról van szó, hogy tisztességes választáson dolgoznának, azt készítenék elő. Az újraválasztást választást készítik elő, mindenki tudja, mi lesz a kimenetele. Megle, meglepő, hogy az EU Bakói delegációnak a vezetője kijelentette, hogy ö, nagy az esély az elnök újraválasztására. Nem tudom, hogy cinikus nyilatkozat volt-e, mert egyértelmű, hogy mivel nem lesz tisztességes választás, persze, hogy újra fogják választani. Tehát ez egy olyan helyzet, amelyet nagyon körültekintően kell értékelnünk, abban az értelemben is, hogy hogyan tekintjük egyes konkrét aktivistáknak az üldözését, Yunus szavait visszhangozva, például a fiatal aktivistákat, ifjúsági aktivistákat különösen célzottan kezelik, és azért mennek az utcára, azért akarnak tüntetni, szervezeteket létrehozni, mert a mindennapi életüket fejleszteni tovább, és őket célzottan támadják. Aztán a demokratikus mozgalmat támadják. Zaur Urbánli például nem kapott kezelést, nem kap kezelést a börtönben. Aztán Menmai Husainov a szabadság és biztonság riporterei részéről hát Norvégiában Zeitstriftung, illetve Frit Urd alapítvány díját vehette volna át, hogyha kiengedik az országból, de nem engedték ki. És azokat az aktivistákat üldözik különös előszeretettel, akiket tudják, hogy nem lehet csak úgy elhallgattatni. Még két percet szeretnék kérni. Aztán vannak olyan jogszabályok, amelyek azt célozzák, hogy intézményesen ássák alá az emberi jogok érvényesülését például 2011 e márciusában a civil szervezeteket egyesítő fórumot bezárták. Ott lehetett független sajtótájékoztatókat tartani például. Eközben az ország gyakorlatilag ellehetetleníti a találkozók tartását, mint hogy most itt ebben a teremben ülésezhetünk. Nem lehet például a Hilton szállóban sem termet bérelni ilyen célra, vagy rendkívül nehéz az emberi jogi témakörben például. Vannak más szervezetek is. A Demokratikus Tanulmányok Központja, amely független választási megfigyelőként működik, és az egyik ilyen a kevés szervezet közül nem működhet szabadon, aztán ott, ahol a demokráciát sejtik a háttérben, nem jegyzik be a klubokat és a Jonas asszony által említett szabad gondolkodó egyetemet sújtják korlátozások, aztán az interneten különböző hamis információkkal foglalkozó intézkedések vannak. A parlament most fogadott el egy eh, álhírek terjesztésére vonatkozó jogszabályt, és ezért is úgy gondoljuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálattól azt kell megkérdezni, hogy az azerbajdzsáni eh, jogállamiság hogyan érvényesül, mit jelent számukra ez a szempont az afganisztáni együttműködésben, tárgyalásokban, és Azerbajdzsán számára egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy nem adott még eleget, 2006 óta nem sok előrelépés történt, és az állásfoglalásnak a 11-es pontjában szerepel követelményként. Aztán az önök bizottsága meg, hogy feleljen Barozó úr által megfogalmazott céloknak, és a külügyi szolgálat a két oldalú Azerbajdzsánnal folytatott egyeztetésekben az emberi jogokra kell, hogy koncentráljon, mégpedig egyértelműen elköteleződve. Aztán a Bakúi delegációnak a vezetője is nagyon fontos szerepet tölt be, a független emberi jogi aktivisták, illetve jogvédők, az újságírók érdekében kell, hogy dolgozzon. Ebben nincsen semmi különleges, az emberi jogok védelmére vonatkozó dokumentumokban szerepelnek ezek a célok. Végső soron az önök a bizottsága. Úgy gondolom, hogy az adófizetők pénzének a hatékony felhasználását is biztosítja Azerbajdzsánban. A kormány különböző szervezeteihez ne juthassanak el az EU források, és kövessük nyomon az EU támogatásoknak a sorsát a különböző civil szervezetek, emberi jogvédő szervezeteknek a betiltása, bezárása, fellépést igényel, aztán egy olyan szemináriumot akadályoztak meg nemrég rendőri erők, és vetettek neki véget, amelyet az EU adófizetők pénzéből finanszíroztak volna. Tehát végére kell járni ezeknek az ügyeknek, foglalkozni kell ezekkel a problémákkal. Végső soron asszony konkrétan Fehér Oroszországgal kapcsolatban szeretném megfogalmazni, mivel gyakorlatilag itt száműzöttek vagyunk a Szabadságháza volt dolgozóiként, és úgy gondolom, hogy a Fehér Oroszországgal foglalkozó témavezető a jelentésében azt jelzi, hogy még rosszabb a helyzet, mint 2010 decemberében volt, illetve két választás közötti átmeneti időszakban vagyunk. 2010-ben választás után voltunk, most pedig a 2015-ös választás előtt állunk. Tehát ilyen átmeneti időkben nyugodtabbnak tűnik a helyzet, és ezért kell körültekintően értékelni az állapotokat. És azzal zárnám, hogy az USA megújította, meghosszabbította a szankciókat Fehér Oroszország ellen, leszögezve, hogy nem tett eleget az ország, hogy megszűnjenek a szankciók, és nagy meglepetést keltene, hogyha az EU nem így járna el a szankciókkal. Elnök, köszönöm, Ermengel úr, és hogy valamennyien tudják, elfogadtunk múlt héten Strasbourgban egy állásfoglalást, de ez nem azt jelenti, hogy a helyzetet ezt követően nem tartjuk szem előtt. Nem látok további hozzászólási igényeket a tagok részéről. Köszönöm szépen, mert kifutunk az időből, de Rucsek úr, igen, elnézést. Átadom önnek a, a szót, és aztán Brenda úr az külügyi szolgálat részéről következik majd ismét, és Erminger úr kérdésére is keresünk választ, a többet többért, a, szemben a kevesebbet kevesebbet. Köszönöm elnök asszony, hogy megszervezte ezt a meghallgatást az emberi jogi helyzettel a, nem, a keleti partnerségi országokban. Fontos számunkra, hogy Lássuk, hogy javulnak a polgári jogi, az emberi jogi, a jogállami, a demokratikus értékek. Nem imperialisták vagyunk, ahogy ezt sokan nevezhetnék, hanem egyszerűen arról van szó, hogy vannak értékeink, amelyeket itt Európában a történelmünkből vezettünk le, a két diktatúrából vezettünk le, és hogyha haladni akarunk politikai, gazdasági területen, akkor kooperációra van szükség a népek között, viszont ennek az emberi és polgári jogok alapján kell állnia. Hát öt országról beszélünk, vagy talán hat országról a partnerség kapcsán, de nagyon változó a helyzet emberi jogi szempontból országonként. Örülök, hogy a mai napon a két leginkább vitatott országról beszélünk, Fehér Oroszország és Azerbajdzsán, azért miről beszélünk, hiszen Ukrajnáról, Örményországról, Grúziáról, Moldováról beszélünk. Vannak hiányosságok, de azért ez semmi ahhoz képest, amit a két említett országban látunk. Számosan vagyunk, akik a korábbi keleti több országait képviseljük. És Ismerjük a helyzetet, 25-30 évvel ezelőtt a hidegháborút, és igenis tanulni tudtunk ebből az időszakból, Paleckis kolléga említette a német osztpolitikát, a keleti politikát, de én a Helsinki folyamatot is említhetném. 1974-ben a helyzet szinte reménytelennek tűnt, de beindult a Helsinki folyamat, talán emlékeznék, még a Helsinki folyamatból volt a három kosár, politikai, stratégiai kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok, és természetesen az emberi jog vagyis azt gondolom, hogy ebből van mit tanulni, ebből a folyamatból. Mindenek előtt, ha megnézzük a legnehezebb helyzetben lévőket, Fehér Oroszországot vagy Azerbajdzsánt. Nem vagyok a szankciók ellensége, de szankciót nem lehet önmagával alkalmazni, ez nem kizárólagos eszköz, hanem eszközöket, többféle eszközt kell, helyzetet kell teremteni, hogyan tudunk részt venni a dolgokban, hogyan tudunk elkötelezetten fellépni a, az emberi jogi aktivisták, a politikai ellenzék, a, a civil szervezetek, hogyan tudjuk bevonni az összes potenciált, a reform potenciált a hivatali struktúrákból is, és Palecki dokumentuma azt gondolom pont erre törekszik, vagyis felvet egy sor dolgot, egy sor különböző megközelítést. Semmi garancia nincs arra, hogy megváltozik a helyzet. De ha van egy politikánk, és évről évre nem haladunk, nem látjuk, hogy haladnánk, mint Belarus ellenében, tehát akkor kreatív módon kell adott esetben új utakat keresnünk. Ez nem azt jelenti, hogy kompromisszumot kötünk. Tudom, hogy nincs sok időnk, ezért itt most abba is hagyom. Köszönöm, Rucsek úr. 15 percünk van, vagyunk lemaradva, és még mindig négyen akarnak beszélni, ami konkrétan azt jelenti, hogy vita nem lesz erről, és egy-egy percre adok szót, és kérem, hogy tényleg legyenek fegyelmezetek. Olyuland Köszönöm szépen. Azerbajcsán természetesen nagyon fontos partner az Európai Uniónak, és a bizottságot képvisel az EKSZ, és, és kíváncsi vagyok, hogy a stratégiai partnerség hogyan alakult az elmúlt években az AFED-ben Hulajnen kolléga is világosan rámutatott, hogy Azerbajdzsán szekuláris országban nagyon nehéz földrajzi elhelyezkedéssel rászorul az európai integrációra, az európai támogatásra. Az elmúlt heti állásfoglalás természetesen kritikus volt a demokrácia, emberi jogi és jogállamisági szempontból, mint mondtam, kritikus volt, de azért itt van ez a társulási megállapodás, ők erre még mindig törekednek, és ez egy fontos cél. Az EKS és az EU képviselői, akik Bakobban vannak, azt hiszem nagyon jó munkát végeznek, segítik az ottani civil társadalmat Azerbajdzsánban, és azt gondolom, hogy az EU részéről kemény támogatást kéne nyújtanunk, hogy ez tényleg javuljon is. Köszönöm. Köszönöm, Andre Kini asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Sajnos lehetetlen elmondani ezt egy percben, de azért igyekszem. Sajnos Palecki úr már elment, egy néhány megjegyzésem arra reagálva, amit ő mondott. Ön, ő azt mondta, hogy kilenc év alatt egy delegáció látogatta meg Belarus, de többen voltak különböző frakciók. Amit ezzel mondani akarok, az az, hogy a hatóságok ott azt várják, ha elmegyünk oda, akkor parlamenti képviselőkkel kell találkoznunk, úgynevezett parlamenti képviselőkkel, amit parlamentnek hívnak, viszont ezt mi nem látjuk, nem ismerünk el. E, ők gyakorlatilag legitimizálni akarják a saját e, ezt a parlamentet. Úgyhogy ha elmegyünk oda a civil társadalom képviselővel, az emberi jogi védőkkel kívánunk találkozni, hát egyébként Strasbourgban, e, itt is megteszük, és Fehér Oroszországban Vilniusban november végén lesz a Vilniuszi csúcs, és a civil társadalmi konferencia is lesz a csúcs előtt. Nagyon bízom abban, hogy Azerbajdzsánból és Fehér Oroszországból önök is jelen lesznek, hogy beszéljenek az emberi jogi helyzetről, és az emberi jogvédők helyzetét is bemutassa. A Euronest parlamenti közgyűlés a kult, Bakuban találkozott elmúlt évben, és emlékszem, ön is jelen volt egy Jönös asszony. Szeretném bátorítani önt, használják ki a formátumokat, a Euronesz a parlamenti közgyűlését, a mi szakbizottságunkat, és így tudjuk erősíteni az önök jelenlétét. Köszönöm szépen, Landsbergis. Újat nem tudok fogadni, de lesz egy workshopunk kettő órakor, ezt már elmondtam. Szerepel a listámon Schulz úr Protacsevics úr és Kukán úr. És kérem, nagyon kérem önöket. Paleckis kolléga a 70-es évek külpolitikai elvét pozitívan említette, tehát az átalakulás, a közeledés révén akkoriban Brandt Brezsnyevvel kezdett párbeszédbe, és hát azt kell, hogy mondjam, a párbeszéd ma megvan, kivéve Fehér Oroszországot és az európai tagállamok szerintem túlságosan átalakulás a kereskedelem révén elvet vallják, tehát tisztán gazdasági érdekeket vesznek figyelembe. A kereskedelem virágzik is, de ez önmagában nem elég kevés, ez deficit ezen a területen, vannak még tartalékok, de azért arra felhívom a figyelmet, hogy egyszerűen túlságosan hozzájuk simuljunk, és azt gondolom, ez a more for more elv, ha már említjük, tehát hogyha egy lépést tesznek a civil társadalom a polgári jogok felé, akkor már egy ellenszolgáltatást is kapnak. A civil társadalmat támogatni kell, és a mindenkori kormányokat arra kell ösztönözni, hogy az Európai Unió részéről tényleg elismerést adunk nekik, hogyha a demokráciával szemben nyitnak. Köszönöm szépen, Protecsevics úr. Nagyon egy megjegyzés, egy kérdésem is van a belorusz kollégák felé. Ha jók az információm, különböző információkat gyűjtöttem az Európai Bizottság javított a helyzeten, tehát például igyekszik eh, erősíteni az emberi jogvédők helyzetét, és hát azok érdekében is dolgozik, akik eh, eh, politikai letartóztatottak. Mi a helyzet most? Tehát most hatékonyabban tudjuk őket védeni, vagy még mindig javítani kell? Tehát jelentős javulásra van szükség. Protacevics úr, ön részt vesz a workshopon kettő órakor, mert azt gondolom, ha egyetértene ezzel, ők, ott, ők kette megadják ott a választ, tehát, vagy bilaterális, tehát, és négy további vendégünk van fél órára. Kukán úr. Köszönöm szépen. Két megjegyzést engedjenek meg. A belorusz és az azeri helyzetről beszélünk, de hogyha az összes keleti partnerségi országot veszük egyenként, úgy látom, hogy nehéz lenne találni olyat, ahol elégedettek lennénk, vagy még optimistábbak lehetnénk. Rocsek optimizmusát olyan értelemben osztom, hogy optimistának kell lennünk, de mindenek előtt realistának kell lennünk. És itt az Európai Parlamentben úgy tűnik, hogy Időnként bizonyos országokban értékeljük a helyzetet, de annak függvényében tesszük ezt, hogy milyen frakcióhoz tartozunk. És én azt gondolom, hogy az országok érdekeit kéne szem előtt tartani. A második pont, amit megjegyeznék, az Európai Szomszédsági Eszköz raportőreként ez a more for more, less for less, többet többért, kevesebbet kevesebbért, ez nem olyan könnyű, nagyon nehéz ezt megközelíteni ebben az összefüggésben, hogy mit kezdjünk ezzel a felvetéssel, és nagyon nehéz ezt átültetni. Az új megközelítésnek abban kell szerepelnie, hogy megkeressük azokat a civil társadalmakat és kormányokat, amelyek fokozottabban védik az emberi jogokat, például Például, ha egy ország visszalép a reform fáradozásaiban, akkor ebben az országban a civil társadalmat kell erőteljesebben támogatni, hogy ne veszítsük el a pénzügyi erőforrásainkat. Köszönöm szépen. Kokán úr, Brenner úr, két percben. Thank you very much, Madam Chair. And um, I will focus now on Belarus. Köszönöm, elnök asszony. Most Fehér Oroszországra összpontosítanék. Az emberi jogok, a demokrácia, az európai szomszédsági politikának az előterében állnak, illetve az összes többi országra is érvényes ez, valamint a keleti partnerségre szintén. Tehát az emberi jogok, illetve a demokrácia kérdése az Azerbajdzsánnal folytatott párbeszédben is előtérben eh, vannak. Tehát nagyon komoly megbeszéléseket folytatunk az azeri hatóságokkal ezekben a témákban. Tehát helytelen lenne azt állítani, hogy az EU szemet húny az ügyek felett, amelyek itt elhangzottak. Ott, ahol ezek megemlíthetők, ahol a kritika megfogalmazható, ott meg is fogalmazódik. Tehát e tekintetben had utalja a számos nyilatkozatra, amelyet az utóbbi egy évben a főképviselő illetve a szóvivő és fülebiztos úr kiadott Azerbajdzsán vonatkozásában, és a legfrissebb ezek között a, az ellenzék és a civil társadalom képviselőnek az elnyomását érintette, illetve a jogállást Mm, kritizálták az internet korlátozását, amely a véleménynyilvánít a szabadságát is csorbítja. És szeretném egyértelművé tenni, hogy ezek az ügyek központi kérdésként szerepelnek az, az eliekkel folytatott párbeszédben, sőt, amikor az elnök Brüsszelbe látogat, hamarosan szintén ott lesznek. Azerbajdzsán fontos partner számos területen tenném ehhez hozzá az EU fontos érdekei fűződnek ehhez, az energiaellátásban például. És hamarosan a nyugati e, gázcsővezetékkel kapcsolatos alternatíváról is döntés születik, illetve a sákmeniszer kapcsolatos ügy is döntéstárgya lesz majd az EU Azerbajdzsánnal úgy működik együtt, hogy mindkét fél érdeke érvényesüljenek ezeken a fontos területeken, illetve egyéb területeken is. Szerepelt itt a stratégiai partnerség kifejezés. Említették ezt. Ez nem hivatalos EU politika. Azerbajdzsánt az EU nem tekinti stratégiai partnernek. Azerbajdzsánnal az ország modernizálásán dolgozunk, és ez azt jelenti, hogy javaslatot is tettünk már Azerbajdzsán felé, hogy számos területen hogy tudnánk együttműködni. Többek között a demokrácia és az emberi jogi területen is. Ebben az értelemben készen állunk egy stratégiai modernizációs partnerségre, de Azerbajdzsánra nem stratégiai partnerként szoktunk utalni. Azzal zárnám, valóban úgy véljük, úgy gondoljuk, hogy partnerségre van szükség. Ez a sikertitka az azeri EU kapcsolatokban, és zajlanak a tárgyalások. Tehát fontos partnerünkről van szó, konstruktív párbeszédre törekszünk. De teljesen természetes, hogy vannak korlátok ebben a kapcsolatban. És ezek azt tükrözik, hogy az emberi jogok, illetve a demokrácia terén a az előrelépés nem történik meg, de ez nem a mi szándékunk alapján történik. Így mi szeretnénk, hogyha haladna, előrelépne Azerbajdzsán ezekben a fontos kérdésekben, és a demokrácia, illetve emberi jogi területen is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek, Donci úrnak is, hogy most nem kért újra szót, mert sürget az idő. Biztos vagyok benne, hogy a többi szakbizottság és a következő fél évben részletesen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Litvániával például a keleti partnerség országainak emberi jogi helyzete ügyében még tartunk majd egyeztetést. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és rátérünk a következő napi rendi pontra, eszmecsere a tanács nemzetközi közjogi munkacsoportjának elnökével teljesen más téma, illetve a Koyur ICC elnökével a nemzetközi humanitárius jogról és a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatásról. Két részre osztottuk fel ezt a vitát. Az első a nemzetközi humanitárius joggal foglalkozik majd, a, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájával. Február 21-én meghallgatást tartottunk a Fejlesztési Szakbizottsággal közösen a nemzetközi humanitárius jogról, és ennek a középpontjában Szíria állt. Akkor a tanács munkacsoportjának az elnöke nem tudott ott lenni, hogy ezzel a témával kiemelten foglalkozzunk, és egy későbbi meghallgatásra halasztottuk ezt a témát, úgyhogy most örömmel köszöntöm James Kingston-t, aki az ír elnökség alatt a munkacsoportnak a vezetője. Februárban felismertük azt is itt a szakbizottságban, hogy az ön munkája nem képviselteti magát kellőképpen, illetve nem tükröződik kellőképpen itt az ön jelenlétében. Tehát ezért is szeretettel köszöntöm önt. A februári ö, meghallgatáson elhangzott, hogy a külügyi szolgálat gyakran említi, hogy a humanitárius jog az az önök munkacsoportjának a szakterülete, tehát ezért is hasznos, hogyha meghallgatjuk az ön ismertetőjét arról, hogy ki minek a felelőse, letéteményese ezen a területen, valamint a vonatkozó EU iránymutatások végrehajtása hogy alakul a nemzetközi humanitárius jogban. Az EU emberi jogi akcióterve, intézkedési terve ezt konkrét pontként említi. Tehát a szakbizottságunk is mindig emberi jogi intézkedési tervként utal erre úgyhogy ezt is érdekeseként megemlítem. Valamint az Amnesty International kifejezetten arra kérte az ír elnökséget, hogy az EU Koyur munkacsoportjában foglalkozzanak a humanitárius jog helyzetével. Ahogy az EU emberi jogi stratégiája ezt célként ki is tűzi. Februárban Szíria kapcsán beszéltünk erről, illetve a folytatódó válság komoly kihívások elé állít bennünket a nemzetközi humanitárius jogi normák érvényben tartása, érvényesítése szempontjából. Az önök munkacsoportja úgy tudom, hogy nem feltétlenül konkrét országok helyzete fényében tárgyalja ezeket az ügyeket, de amennyiben a nemzetközi humanitárius jogot közvetlenül érintik, ezek az országok, akkor erre megvan a lehetőség. A kolyúr feladata, hogy jövőbeni EU intézkedésekre is javaslatot tegyen a megfelelő fórumokon, fegyveres konfliktusok esetén. Tehát ezért is várjuk érdeklődéssel, hogy a tanács, illetve a kolyúr hogyan tervezi ezeket a rendelkezéseket végrehajtani Szíriával kapcsolatban. És a kolyúr megfogalmazta a, az ajánlásait, valamint a Tényfeltáró Bizottság témáját szeretnénk részletesebben megismerni a Genfi eh, Egyezmény egyes jegyzőkönyve keretében, és hogy az önök munkacsoportja hogyan látja ezeket az ügyeket, és valamennyi EU tagállam az illetékességén belül, eh, Franciaország, illetve eh, Lettország még nem élt ezzel a lehetőséggel. Tehát számos kérdés várja önt, ahogy látható. És azt hiszem, hogy a kollégát pedig a második rész kezdetekor mutatom be. Kingston átom a szót. Köszönöm. Köszönöm a meghívást, én is és kollégáim is, eh, hogy eljöhettem ide önökhöz a Kojur munkája iránt érdeklődnek önök leginkább nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatban, de arra is felkértek, hogy a mandátumunkról beszéljek, a csoport mandátumáról, mert egyrészt fontos azt is tudni, másrészt a nemzetközi humanitárius jog témájához tartozik. Megpróbálok tehát a kojúr szerepéről lehetőleg rövidebben, tömörebben beszélni, és aztán majd nyilván kérdezhetnek. Kollégáim pedig a Koyur ICC-ről fognak beszélni, illetve ezt követően Eston asszony szerepéről beszélhet majd a külügyi szolgálat munkája, külügyi szolgálat munkatársa. Először tehát beszélni kell a Koyur szerepéről, Eh, ez egy olyan szervezet, amit az Európai Unió hozott létre eh, a saját biztonságpolitikai területen. Az Unió feladata a nemzetközi jog betartása kifejezetten, és ebben a keretben működik a Kojúr Eh, szakértők vesznek részt ebben, meg nemzetközi magánjog eh, professzorai, szakértői, eh, külügyi szakértők, évente kétszer találkozunk Brüsszelben. Mint ahogy önök is tudják, ezt a tanács rotáló elnöksége elnökli, 1990 óta működik ez a kojúr, amelynek eredeti célja a nemzetközi magájoggal való, nemzetközi magájog nemzetközi közjoggal kapcsolatos tanácsadás. E, ugyanakkor nem vagyunk e, jogi tanácsadó testülete a tanácsnak, mert a tanácsnak van saját jogi szolgálata. Ráadásul a Kojúr a regionális munkacsoportok munkáját sem akarja megkettőzni, bár együttműködünk ezekkel. Fő célunk az, hogy az EU tagállamok álláspontját koordináljuk a nemzetközi közjog területén itt az informális amerikai, európai párbeszédre gondolok, például a terrorizmus elleni harc kapcsán. Eh, tagállami delegáció 2006 óta eh, részt vettek informális megbeszélésekben eh, az amerikai külügyminisztérium szakértőjével, nemzetközi közjogi témákat vettünk át, például az ICC-t, illetve a terrorizmus elleni fellépést. Éven, két évente, évente kétszer van ilyen találkozó. Az év első felében Európában, kerül erre sor, um, és uh, októberben általában pedig uh, New Yorkban az ENSZ uh, egy mellékrendezvényeként, illetve ahhoz kapcsolódva, az ENSZ um, közgyűléshez kapcsolódva ezek um, informális, nem rögzített, nem jegyzőkönyvezett ülések azért, hogy őszinte párbeszéd alakuljon ki, és megértsük azt a jogi keretet, amelyben az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió, Unió működnek. Az informális dialóguson kívül az EU hozzájárul ahhoz, hogy a dialógussal kapcsolatban kialakítsa az EU álláspontot. Most pedig akkor eh, eh, beszélnék arról, hogy mit tesz a kojúr ténylegesen öt nagy témánk van, a nemzetközi közjog közelmúltbeli fejlődése, az ICC aktuális ügyek, a nemzetközi szervezetek, illetve nemzetközi szerződések, illetve a nemzetközi humanitárius jog. Én az IHL-lel, nemzetközi humanitárius joggal, ugyanakkor a kontextus is fontos tehát a nemzetközi jogon belül négy-öt kérdéssel foglalkoztunk a közelmúltban. A tanács jogi szolgálata az esetjoggal kapcsolatban készítette egy olyan anyagot, amely az EU terrorizmus elleni fellépéseinek szankciórendszerét taglalja. Emellett kaptunk információt azzal kapcsolatban is, hogy hogyan haladnak a tárgyalások a, az ECHR-hoz való csatlakozással kapcsolatban e, emellett e, a terrorizmus nemzetközi aspektusairól is folytatunk tárgyalásokat jelenlegi, illetve folyamatban lévő ügyek között. A, folytatjuk az amerikaiakkal való informális párbeszédet, és az ENSZ eh, Emberi Jogi Bizottságában eh, való hozzászólásokat, EU-s megnyilvánulásokat eh, készítjük elő. Ennek érdekében New Yorkba is el szoktunk látogatni. Emellett részt veszünk a ö, katasztrófa sújtotta területeken való fellépésről szóló jogi keretek kialakításában. So let me turn now to the work of the uh, how COSURE approaches its work on international humanitarian law. Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a nemzetközi humanitárius joggal. Mint ahogy önök is tudják, uh, mi készítettük el a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos tanácsi irányelveket 2005-ben, illetve a felülvizsgált változatot 2009-ben, 2011-ben beszéltünk az irányelvek végrehajtásáról, a tagállamokra azok tagállamokra tartozik ez, amelyek eh, aláírói a nemzetközi humanitárius jogi anyagoknak, nekik kell végrehajtaniuk, ugyanakkor az Európai Unióra is hárul eh, szerep. A Kojúrnak nincsen eh, az irányelvekkel kapcsolatos felülvizsgálati szerepe, ezt az Amnestivel is tisztáztuk, tehát a nemzetközi humanitárius jog érvényesülését nem mi értékeljük. Azt is fontos elmagyarázni, hogy a, az, hogy a Kohúr egy ülésen nem vett fel egy témát, nem jelenti azt, hogy a kohúr tagjai nincsenek tudatában az adott témának, és ez azt sem jelenti, hogy a nemzetközi humanitárius joggal nem foglalkozik a tanács, mert a tanács hagyatkozhat a saját jogi szolgálatára is. Ilyen munkát végeznek a tanács minden szintjén. Ami Szíriát illeti, a Kójhúr, a Kójúr konkrétan nem foglalkozik az ügyjel, de mint ahogy az emberi jogi jelentés is tartalmazza, a külügyi miniszteri tanácsokban 2012-ben rendre felmerült Szíria ügye, csak úgy, mint idén is sőt az európai csúcson is felmerült márciusban Szíriában. Tehát az, hogy a Kohúr napirendjén nem jelenik meg egy téma, az nem azt jelenti, hogy a tanács nem foglalkozik vele. A tanácson belül köröztetnek dokumentumokat, beleértve a kojúr tagjainak is elküldött dokumentumokat, és így megfelelő koordinálás van a tanács minden szintje között. Tudom, hogy nagyon kevés az idő, de hadd próbáljam bemutatni, hogy hogyan tárgyalunk a nemzetközi humanitárius jogról. 2009 óta minden kojúr ülésen ez felmerül, napirenden van. Decemberben egy EU-NGO fórum került megrendezésre, és azóta még hangsúlyosabb a nemzetközi humanitárius jog szerepe. A ciprusi elnökség alatt tavaly a Kojur megbeszélte azokat a javaslatokat, amelyeket a külügyi szolgálattól kaptunk, nevezetesen, hogy hogyan lehet az irányelveket ténylegesen megvalósítani. Önök is bizonyára tudnak eh, arról, hogy tavaly decemberben elfogadott az Európai Külügyi Szolgálat eh, a végrehajtásról egy cselekvési tervet, amely eh, a nagymértékben összpontosít a nemzetközi humanitárius jogra. Idén tettük be, idén a az ICRC 150. évfordulójáról, eh, tehát a Vörös Kereszt 150. Eh, évfordulójáról kiadott egy nyilatkozatot eh, a külügyi szolgálat elnöke, és az ügyeink szerepelnek az EU emberi jogi jelentésében is. Instruments of IHL. Of course, the, the issue of the fact-finding commission comes up in that context also. And again, as you know from February's discussion, the external... Mint ahogy önök is tudják, megpróbáljuk arra rábírni a tagállamokat, hogy a Genfi konvenció első és második jegyzőkönyvét írják alá, emellett a 34. ICRC konferencián tett ígéreteket tartsák be. És én magam, valamint a Korn megbeszéltük a fegyverexport nemzetközi humanitárius aspektusait is. Helena Patrick a Vöröskereszt jogtanácsadója megbeszéléseket folytatott velünk a drónokról alapvetően. Remélem, hogy ezzel megfelelő áttekintést eh, adtam a munkánkról. Sajnos kevés idő állt rendelkezésre, átadnám a szót a kollégának. So, thank you. Uh... Köszönöm szépen. És valóban nagyon érdekes hallani, hogy milyen különböző formákban folytatják a munkát a többi intézménnyel. Természetesen nem sok időnk maradt már, de nagyon sok téma körvetődött fel. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a mi munkánkban mennyiben támaszkodhatunk az önökére. Az éves emberi jogi beszámoló fényében például további kérdések, illetve további kapcsolattartás lehet szükséges önökkel, és elő kell majd ennek megfelelő formát készítenünk. És igen, érdekes számos olyan kérdés, amit ön felvetett számunkra. Például a Védelmi és Biztonsági Bizottsággal folytatott együttműködésünk a nemzetközi humanitárius jogi normáknak az érvényesítése, például az automatikus fegyverzetrendszerek kapcsán. Ez volt az egyik. Nem tudjuk mindegyiket felvetni, illetve választ nem tudunk rájuk kapni, de az önök vitái, illetve ajánlásai sokat segíthetnek, és ezért szeretnénk, hogyha eljutnának hozzánk. A legnagyobb hiányosság, úgy gondoljuk, hogy az egyes tagállamoktól ezeket nem kapjuk meg, illetve az EU-nak nincsen olyan szakpolitikája, hogy mondjuk a a fegyverre felszerelt gépjárműveknek a helyzete is az egyik ilyen terület, amiről várjuk a bővebb információkat, tehát szeretnénk ezzel is majd foglalkozni. Aztán a Nemzetközi Büntetőbíróság szintén nagyon fontos, ennek a munkáját a parlament messze menően támogatja, különböző eszközeink vannak, amelyekkel a támogatásunkat kifejezésre juttathatjuk, illetve erősíthetjük. Tudjuk, hogy a nemzetközi, illetve a nemzetigazságszolgáltatásnak az erősítése milyen eszközrendszerre támaszkodhat, illetve hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni az ICC-nek a, a fellépését. És ezt el is fogjuk majd mondani az, az elnöknek, amikor délután találkozunk vele, hogy teljes mértékben támogatjuk az ICC munkáját, és Pritin Odonogu asszonytól hallhatjuk majd a részletet, részleteket. A Koyur ICC részéről ő foglalkozik ezzel a területen, és azért jött most el olyan arról, hogy az EU, illetve a tagállamok hogyan támogathatják még hatékonyabban a bíróság működését és aztán kérdésekre is még lesz lehetőség, de előbb meghallgatjuk az ön beszámolóját. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, a lehetőséget, ahogy itt eszmecserét tarthatunk. Szeretném még megemlíteni, hogy az EU-ICC Focus Point részéről Christian Berman eh, elkísért a COIUR ICC mandátuma fényében szeretném bemutatni, hogy miről szól a munkánk. Ez egy tanácsi munkacsoport, 2002-ben hozták létre, a Koyur Al csoportjaként. 2002-ben a, az ICC ö, működését megalapozó római alapdokumentum hatályba lépett, és az EU azóta következetesen támogatta a bíróság működését. A tagállamok arra törekedtek, hogy állandó, egyetemes joghatóságot hozzon létre a nemzetközileg aggályos kérdések rendezésére, és határozott vélekedés szerint a bíróság és a hozzá hasonló eszközök hozzájárulnak az igazságossághoz világszerte, elősegítik a bűnözök bíróság elé kerülését, illetve az igazság szolgáltatást A Koyurán cc 2002-es létrehozása gyakorlatias intézkedés volt annak érdekében, hogy az EU a bíróság működését a római alapszabály, alapdokumentum érvénybe lépése után is tudja támogatni. És a Koyur ICC egy KKBP eszköz, az EU soros elnöke látja el az elnöki feladatait. A Koyur ICC munkája egy 2011-es tanácsi határozatra támaszkodik, a bíróság működéséről, szerepéről, illetve egy 2011-es intézkedési tervre, amelyet a tanácsi határozat nyomán fogadtak el. Röviden felhívnám a figyelmet az intézkedési terv lényegére, hogy szélesebb keretbe tudjam helyezni a Kójur ICC munkáját. És aztán szólnék a részletekről. A 2011-es intézkedési terv kiemelte az EU elkötelezettségét a bíróság munkának a támogatására. Négy fő célkitűzést fogalmaz meg az EU részéről. Egyrészt a római alapító dokumentum egyetemessé tétele, az integritás megőrzése, az EU támogat neki a bíróság független működését, harmadsorban a bírósága való együttműködés támogatása, illetve a kiegészítő jelleg, a komplementaritás. A határozat hatos bekezdése a tanácsot, illetve a főképviselőt koordinációba bízza meg a négy cél érvényesülése érdekében. A nyolcas cikk a határozatban az EU-t arra szólítja fel, hogy hangolja össze a szakpolitikáit és eszközeit a külső és belső fellépésben a legsúlyosabb bűncselekmények küldözése érdekében. A, az intézkedési terv konkrét cselekvéseket is megfogalmaz a eh, tanács, a tagállamok, illetve a bizottság számára a célok elérése érdekében. Tehát a COJUR ICC-t is megfelelő feladatokkal látja el. Meghatározza a, a fókuszpontnak a működését, amelyet a külügyi szolgálat hozott létre. Röviden öt területre sorolhatók az intézkedések, röviden megemlíteném. Az első EU intézkedések koordinálása, és ezen belül a tanács, illetve a tagállamok közös intézkedése is konkrétan szerepelnek. Aztán a külügyi szolgálat javaslata alapján a megfelelő költségvetési fejezet forrásaiból kell megvalósítani ezeket az intézkedéseket. A Koyur ICC elnöke, illetve a külügyi szolgálat folyamatosan tájékoztatja a parlamentet az ICC működéséről, és a parlamentet, és e, ellátja megfelelő e, friss hírekkel. A parlamenti kapcsolattartás több oldalú formában történik a COJUR ICC, illetve a külügyi szolgálat a e, parlament irányába kölcsönös tájékoztatást biztosít. A romai alapdokumentum teljességét megvalósítja, végrehajtja. Az ICC-nek a független működése szolgál erre alapul, és a bírósága való együttműködés szerepel még, valamint a komplementaritás, a kiegészítő jelleg. Az EU és a tagállamok közös fellépése azt szolgálja, hogy az elkövetett bűncselekményeket ne lehessen büntetés nélkül megúszni, és a jogi, intézményes, illetve jogállamisági reformokat szolgálják ezek a lépések a Koyur napi munkájában. Ez azt jelenti, hogy fél évente legalább kétszer összeül Hágában a római dokumentummal kapcsolatos kérdések megvitatására a szervezet, illetve a tanács tematikus munkacsoportjai minden fél évben az ICC és az EU szakpolitikai közötti összhangot megvizsgálja. Az hírelnökség alatt is két találkozóra kerül sor. Ez tipikus. A COIUR ICC, számos ICC-vel kapcsolatos kérdéssel foglalkozik ezeken a megbeszéléseken. Rendszeresen szerepel a napi renden az ICC a római célok végrehajtása érdekében, tehát intézkedése, illetve munkája, valamint a kampalai konferencián rögzített céloknak az elérése és a tagállamok tevékenysége a ratifikálás érdekében. Aztán szinten állandó rendi pont az EU intézkedési tervének a végrehajtása. A csoport négy területen vizsgálja a fejleményeket, EU tevékenységek koordinálása, kezdeményezések, a római célkitűzések egyetemessége érdekében, aztán az ICC működése és a kiegészítő jelleg. Tehát az elnök az a Koyur ICC részéről eh, összevonja a megfelelő eh, illetékeseket, és az ír elnökség alatt számos kapcsolattartása került sor a munkacsoporta Az ír elnökség látogatást is tett február 18-án a bíróságnál. Én, mint a Kojurásziszi elnöke, illetve Kingston úr ketten hajtottuk ezt végre. Aztán a római célkitűzések egyetemes végrehajtása terén minden fél évben rendszeres információval látjuk el a döntéshozókat. Aztán az intézkedési terv tekintetében a bíróság előtt álló feladatokat szoktuk bemutatni, és például az elfogadó parancsoknak a helyzetet és az EU intézkedési tervének fényében nézzük, hogy hogy haladnak ezek az ügyek. Aztán a külügyi szolgálat, illetve a tagállamok adatokat cserélnek az önkéntes együttműködés témájában, illetve a oldalon megállapodások kapcsán. Például a tanuknak a áttelepítése, illetve az egyéb perekkel összefüggő témakörökben információ cserére van lehetőség, a friss fejleményeket megismerhetjük, és a a főképviselővel együtt kidolgozzák az intézkedési terv megfelelő eszközeit. Ez gyakorlati útmutatással szolgál az EU döntéshozói számára, és lépéseket tehetünk az igazságszolgáltatási rendszerek erősítése irányába harmadik országokban, hogy a joghatóság kiterjedhessen a emberiesség elleni bűncselekményekre, illetve a népírtás különböző ügyeire az ICC frissebb ügyeiről is rendszeres ismertetőt tartunk, illetve kapunk, és fél évente hm, legalább egyszer megvan a lehetőség arra, hogy az európai emberiesség elleni bűncselekményekkel foglalkozó hálózata képet kapjon, illetve hm, összehangolja az ICC-nek a tevékenységével a maga elképzeléseit. Március 5-én Tina Intaman az ICC állami résztvevőit képviselte, illetve Mokocsokok úr az együttműködési terület vezetője szólt a megbeszélésen résztvevőkhöz. Június 4-én pedig a bíróság részéről Herman van Hebel, a bíróság hivatalának a vezetője szólt arról, hogy a célokat hogyan éri el a bíróság, és hogyan szerez érvényt a különböző intézkedésekben a kitűzött céloknak. És ezek a megbeszélések a civil társadalom bevonásával zajlanak, tehát fontos lehetőség ez a számukra, és ezzel szeretném zárni az ismertetőmet, és említettem, hogy itt van kollégám is, a ICC részéről, úgyhogy ő is választhat majd a kérdésekre. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes megtudni, hogy milyen kapcsolataik, milyen hálózatok van, és kivel működnek együtt. Van-e olyan képviselő, aki szót kér? Denis Márka. Köszönöm szépen, elnök asszony. És lehetséges, hogy angolul folytassa tudnélik. A tolmácsok eddig is tovább dolgoztak, de most evédszünet van. 100 um, years ago, next year, that uh, the Great War broke out in, in Europe, and especially my country, in Flanders, we have suffered a lot. Um, and till today, we find um, ammunition and uh, landmines uh, till